Hiszen Olaszország a múltban lehet, hogy megvédte Európa becsületét, de hogyha bárki azt gondolja, hogy majd a jövőben is mi fogjuk megvédeni egész Európa becsületét, ez így nem működik tovább. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bármilyen más állam, aki hasonló helyzetben találja magát. Van egy olyan pont, amikor telítődik az ország, és az integráció nem működik tovább. Az inkluzió nem működik tovább. És tudjuk, hogy nagyon nehéz a visszaküldés kérdése is, mert a visszaküldés sem egy hatékony módszer. Nagyon sok országban még csak meg sem lehet állapítani a személyazonosságát a migránsoknak, és az sem, hogy honnan származnak, már pedig a visszaküldés csak bilaterális alapon működik. Úgyhogy a gyakorlatban még visszaküldeni se nagyon lehet ezeket az embereket. Ezért aztán Olaszország tényleg szigorúban lép fel a múlthoz képest. Ezt kimondjuk, és emelt fővel mondjuk ki, és erőteljesen, világosan, átlátható módon mondjuk ezt ki szigorúbbak vagyunk, és azért van erre szükség, mert úgy gondoltuk, hogy miután kialakítottuk a stratégiánkat, amely több részből áll, és senki se engedje meg magának azt, hogy ezt banalizálja, úgy gondoltuk, hogy ez az egyetlen lehetséges út, amely hatékonyan megoldja az emberkereskedelem problémáját. Európában álságos a hozzáállás, a migránsok problémája csak akkor mutatkozik meg, amikor a földközi tengerre vetülnek a, a fényszórók, akkor hirtelen az egész média odafigyel, és rögtön szegény migránsokról beszélünk. Ugyanakkor a migránsok problémáját azt hiszem, hogy ott kellene megragadni, amikor elindulnak a hazájukból, és amikor azonnal az emberkereskedők kezébe esnek. Tudják maguk azt, hogy mennyibe kerül egy úgynevezett bizalom vagy remény útja, amelyen egyébként megerőszakolják és megkínozzák ezeket az embereket. 3 és 5 ezer dollár közötti ez az összeg, és néha ennyi sem elég. Nagyon szegény emberekről beszélünk, akik valahogy összegyűjtik ezt a pénzt, és aztán rögtön ettől meg is szabadítják őket, megkínozzák őket és megerőszakolják őket. Ez a probléma. A probléma nem csak a földközi tengeren létezik, ami pedig a földközi tengeri helyzet kezelését illeti, ott mindenképpen arra emlékeztetnék, hogy a Search and Rescue tevékenységével kapcsolatban mindig is az alapjogok betartása inspirált bennünket. Még az az eset is, amelyekre önök utaltak, ott is Olaszország a leg ö, sebezhetőbb embereket, a nőket és a gyermekeket azonnal ö, partra szállította. A legutolsó esetben is volt egy olyan hajó, amelyen ö, az embereket egészségügyi ellátásban biztosít, tehát biztosítják nekik az egészségügyi ellátást és élelmezik őket. Az és ezeket nem engedik be Olaszországba, hát az nem jelenti azt, hogy egyben megkínoznák ezeket az embereket, vagy bármilyen rossz bánásmódnak tennék ki. 2018. júniusa óta megváltozott a helyzet, de azt kell, hogy mondjuk, hogy az a helyes és az az igazságos, hogyha az újraelosztási mechanizmus működőképes. Márpedig ez nem biztos, hogy működik kötelező alapon. És most térjünk rá a konkrétumokra a biztos kikötő csak akkor működik, hogyha Olaszországban van? Hát ez így nem jó. A biztos ö, kikötő nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a legközelebbi kikötő kell, hogy legyen. Ami pedig az újraelosztást illeti, ez nem csak 3, 4, 5 vagy 6 ország között kell, hogy működjön. Én azt gondolom, hogy mindenkinek részt kell ebben vennie, ez egy szolidaritási kérdés. És van még itt egy harmadik probléma is, és ne feledjük el azt sem, hogy még azok az országok is, akik azt mondják, hogy hajlandóak részt venni ebben az újraelosztási mechanizmusban, még ők is csak akkor teszik ezt meg, hogyha nemzetközi védelemre szó, jogosult személyekről van szó. És az illegális személyek pedig mindig a kiszállás országába maradnak a befektetés, infrastruktúrális befektetéssel foglalkoztak, és valaki azt mondta, hogy az Olaszország nem akarja megtenni a szükséges reformokat. Hát azért inkább tájékozódjanak a közvetítési folyamat során Juncker elnök úrral, Dabrowskis és Moszkovicsi alelnök úrral, az első perctől kezdve, amikor találkoztam velük, akkor én nem szívességet kértem, nem azt kértem, hogy szívességből kerüljük el a kötelezettségszegési eljárást, hanem elhoztam egy vastag könyvet, angolra lefordítva, amivel felsoroltuk az összes reformot, amit már megvalósítottunk, és ami folyamatban van. Ha valaki azt mondja, hogy Olaszország nem áll készen reformok végrehajtására, az egyszerűen azt jelenti, hogy nem ismerik, hogy mi történik Olaszországban. A legjelentősebb strukturális reformokat hajtjuk végre, durante il dibattito Elnök, a következő vita során lehetőség lesz kérdések feltevésére. conte úr, elfogadtunk egy korrupció ellenes törvényt, amely korrupció ellenes standardokat tartalmaz, nem hogy Európában a legmagasabb szinten. Honorevole Danti. Danti képviselő, ha később beszélni akar, később beszélhet, most nem tudja megszakítani a felszólalást nem lehet egy oldalú dialektika. Elnök, minél több időt elvesztegetnek, annál kevesebb idő lesz a felszólalásra, és hagyjuk választani a miniszterelnök urat. Legmasabb szintű korrupció ellenes standardok nem csak Európában, hanem meg nemzetközi szinten is. Be, bevezettem egy radikális reformot a bankcsőddel kapcsolatban. Ma Olaszországban már nem beszélnek csődről, bankcsődről, hanem a fizetésképtelenségi válságról beszélünk. Ez egy vastag könyv, amiben ezek a cikkek szerepelnek. Bevezettünk egy képviseleti törvényt, és most vezetünk be törvényerejű lerendeleteket azért, hogy megreformáljuk, egyszerűsítsük az összes közigazgatási eljárást, azért, hogy karcsúsítsuk az összes eljárást. Erre van szüksége a hazámnak. Az utóbbi években ez nem történt meg. Egy delegációs törvényt fogadtunk el, a közbeszerzésekre vonatkozóan is elfogadtunk új szabályokat. Most reformáljuk meg a polgári törvénykönyvet és a polgári eljárásrendet is, a büntető eljárásrendet is. Ezt tesszük. És amikor azt mondják, hogy a befektetések ellen vagyunk, akkor lehet, hogy ez azért van, mert a tavról, a maga, nagysebességű vasútról hallanak, ezeket a vitákat követik, de hát a TAV az nem az olaszországi infrastruktúrális befektetést jelenti, nagyon sok infrastruktúrális befektetést hajtunk végre, és ehhez még 13 milliárdot hozzáadtunk állami vállalkozások részéről, akiket az elnöki palatába elhívtunk. Nemzeti tervet készítünk, most nyújtjuk be a napokban a terület biztonsága érdekében. A hidrológiai kockázatok elleni biztonsági tervet fogadtunk el, ezzel kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy rugalmasságot kértünk a bizottságtól. Ezt megkaptuk végül. Ez 3 milliárd 200 millió értékű. A, ez hozzáadandó a már elfogadott befektetési tervhez. Lehet eltérő a véleményünk. Azért szép a demokrácia, mert amikor közvita van, akkor mindenki elmondhatja a véleményét. De hogyha valaki nem ismeri ezeket a információkat, az nem az olasz, hanem általában az európai polgároknak nem használ. A nagysebességű vasúttal kapcsolatban, a távval kapcsolatban ez egy európai érdekű projekt, már elfogadott projekt. A kormány úgy gondolta, úgy tartja, hogy az állampolgárokkal szemben akkor vagyunk tisztességesek. Főleg, hogyha azok az értékelések, amelyek több mint 25 évvel ezelőttiek, tehát az a helyes, hogyha frissítjük ezeket az értékeléseket, mivel még a kezeti fázisban van ez a befektetés. Tehát mielőtt ilyen sok erőforrást rászánnánk erre a projektre, mielőtt egy ilyen infrastruktúrás megvalósítanánk, aminek nagyon nagy a környezeti hatása, úgy döntöttünk, hogy egy költség előny elemzést végünk átlátható módon, közé fogjuk tenni az eredményeket, és vállaljuk az ezt követő döntés felelősségét. A többi projekttel kapcsolatban ezek mind folyamatban vannak. A harmadik eh, átjáró, a Brenner, Hágo, stb. Egyébként pontosan azért, hogy fölgyorsítsuk a befektetéseket, egy eh, külön tervet dolgoztunk ki, ezt közé fogjuk tenni a napokban az összes folyamatban lévő munkálatra vonatkozóan. Még egy dolgot szeretnék mondani. Elnézést, elnök úr, hogy kicsit hosszasan beszélek, de még egy dolgot el kell, hogy mondjak a külpolitikai döntéseinkkel kapcsolatban. Azt mondják, hogy politikai elszigeteltség, hogy Olaszország politikailag elszigetelt. Venezuela témájában Olaszország akadályozta a döntést, és elszigetelt maradt. Először is Olaszország nem elszigetelt. Olaszország, szeretnék erre emlékeztetni, ez egy tény. A főképviselőnek, tehát az egész Európai Uniónak január 27-én bejelentette, és ezt publikusan is elfogadták, hogy meghatározó volt az én közleményem a e tekintetben sokan elébe akarnak menni a történelemnek, Azért inkább legyünk óvatosak. Nem tudjuk, hogy eh, a venezuelai válság hogy fog alakulni. Olaszországnak egyetemek az elképzelései, és nincs egyedül. Sok más országgal együtt egyetem az elképzelésünk a tekintetben, és erre szeretnék emlékeztetni. Az elnöki választások, a 2018-as elnöki választások a mi véleményünk szerint nem demokratikus választások voltak, és ezeket nem ismertük el. Arra vonatkozóan is egyetemű az elképzelésünk, hogy új elnöki választásra van szükség. Biztosítani kell a megfelelő feltételeket, hogy átlátható módon, hiteles módon, nemzetközi standardok szerint történjenek ezek a választások, és minél előbb megvalósuljanak. Azt tudjuk, hogy a nép szenved, már ezért is a humanitárius segítséget gyorsítottuk, tiszteletben tart a nemzetközi, nemzetközi jogot. És azt is tudjuk, hogy egy rezsimet sem lehet igazolni, hogyha erőszakot alkalmaz. Békés tüntetők ellen nem, nem szabad erőszakos módon fellépni. Ugyanakkor senkit nem akadályozhatunk meg abban, hogy szabad demokratikus választások legyenek. Ezen dolgozunk, ezt akarjuk. Aktívan részt veszünk a kapcsolattartó csoportban. És készen állunk arra is, hogy egy bizonyos közvetítő feladatot ellássunk. És szeretnék felhívni mindenkinek a felelősségét. Ez egy történelmi felelősség hogyha valakit előnyben részesítünk egy másik személlyel szemben, amikor tudjuk, hogy a legnagyobb történelmi nemzetközi válságok azért következtek be, mert gyorsan egy főszereplőt támogattak elkapkodott módon. Így polarizáció és radikalizáció fog bekövetkezni hogyha az egyik szereplőt támogatjuk, ez azt jelenti, hogy a többi globális szereplő háttérbe szorul, és tudjuk, hogy így alakultak ki a legrosszabb történelmi válságok. Köszönöm. Iniziamo il dibattito con il... Keres, kezdjük a spontán hozzászólásokat. 19.45-ig tarthat ez maximum, és több mint 50-en kértek szót, nos, minél többen, minél hosszabban szólnak hozzá, annál kevesebb jut, idő jut a többieknek. Kómi asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt miniszterelnök úr, szeretném önt üdvözölni az Európai Parlamentben. Be, beszélt a demokráciáról. Ez itt valószínűleg a lehető legdemokratikusabb intézmény, hiszen az európai polgárok választottak minket, ne, nekik tartozunk felelősséggel, viszont, viszont kinevezték. Én olasz vagyok, Olaszországgal tartok, de Európával is. Mi a helyzet a, mi a helyzet a Made in Italy elfoglalásával? Ez itt a, a tisztelt házban történt. Ön szerint ez véletlenszerű? Kérem szépen, itt kemény munka folyik, komoly szövetségeket alakítunk ki. Ezek a szövetségek hiányzanak Olaszországban, illetve az Európai Tanácsban. Ön Európáról beszél, illetve az egységről, aztán pedig azt mondja, hogy mégsem készül el a gyors vasút. Lehet, hogy a kormány többi tagja nincs ilyen véleményen, vagy mégsem. Beszél a Dublini reformról. Utána pedig fakultatív kvótákat fogad el, amiről mi azt mondtuk, hogy erre semmi szükség nincs. Beszél szolidaritásról, de ön szerint a, kvóták fakultatívak? Kérem szépen, hogy gondolkozik akkor ön? Ez logikus? Merkel asszonynal készített ön egy videót, és ez szerintem szégyenletes, én szeretem Olaszországot, nem lehet ilyen módon Olaszországot képviselni, ahogy azt ön teszi. Guillaume asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, amikor én nem Strasbourg vagy Brüsszelben dolgozom, akkor Lyonban dolgozom, Lyonban. Lyonnak viszont erős kapcsolatai vannak Olaszországban, még a 16. századtól kezdve nagyon sok olasz érkezett hozzánk. Kérem szépen, az egészen megdöbbentő, hogy azt mondják a Lyon-Torinói vasútvonalról, ez még mindig csak projekt. Valójában például a csalagútról is mondható az, hogy ez egy projekt, de ez az egész, az egész Európai Uniót köti össze Nagy-Britanniával. A Ponti jelentés alapvetően pénzről szól. A korábbi szakértők becsléseit vonja össze. Valóban bizonyos bevételek csökkentek, például az autópályadíjak vagy a benzinből származó díjak, és valóban kevesebb lesz majd a kamion, hogyha megépül ez a vonat. Mi a helyzet azzal a barátságos kapcsolattal, ami összeköti országainkat? Szerintem többre lenne szükség, mint a ponti jelentés vagy a környezetvédelem felhasználása erre a célra. Köszönöm, Luke képviselő. Herr Ministerpräsident! Miniszterelnök úr, nagyon Köszönöm az előadását. Sokat beszélt a szolidaritásról, melyet eh, Olaszország most követel az Európai Uniótól. Az eh, EU-tól szolidaritást eh, vár el, és tudjuk, hogy mit értünk szolidaritás alatt. De ha szolidaritásról beszélünk, arról is szólni kell, hogy egyáltalán hogy alakult ki ez a helyzet, amikor Olaszországnak követelnie kell a szolidaritást. Ugye 20 éve van az euró, a közös valuta. 15 éve Olaszországban nem volt növekedés. Gondolkozott azon, hogy talán van a kettő között összefüggés? Lehet, hogy Olaszországnak is el kellene gondolkozni azon, hogy ez a közös valuta vajon alkalmas-e az ország számára? El kellene gondolkozni azon, hogy miért van van az, hogy 400 milliárd euró a cél deficite az olasz jegybanknak. Egy harmadával nőtt az olasz államadóság, miatt bevezették az eurót. Olaszország állandóan megsérti a eh, fiskális eh, szabályokat. Konte úr, hogyha szolidaritást követel, akkor Olaszországnak is be kell tartani a szabályokat, de ezt nem teszik meg. Először is nem regisztrálták az odaérkező menekülteket, most mindenkinek hirtelen segítenie kell a többi országnak. Hogyha Olaszország az EU tagja akar lenni, akkor be kell, hogy tartsa az európai szabályokat, máskülönben nem lehet szól, beszélnünk szolidaritásról. Honorable Tarand. Tarand képviselő señor Miranda. presidente. Köszönöm, elnök úr. E, tisztelt conte elnök úr. Miért kérte a kormánya, miért nem köthetett ki 2018. június 29-én egy hajó az olasz kikötőkben. Farenca képviselővel, Javier lópez Mikel Ur, Urbánnal együtt, tehát négy parlamenti képviselővel együtt kértük, kérdeztünk erre rá, és nem kaptunk hivatalos választ. A közlekedési miniszterük azt mondta, hogy itt közrendi kérdésről van szó, és ezért nem lehetett kikötni ennek a hajónak a olasz kikötőben. Miért zárják le az olasz kikötőket? Miért beszélnek az szolidáris Európával, amikor önök semmilyen szabályt nem tartanak be, az európai szolidaritás szabályait nem tartják be? Ami a leginkább sokkal minket, hogy a kormány demokratikusabb lehetne, a szélső jobbal, a fasiszta barátokkal, voxos barátokkal működnek együtt, és ez pont ellentétes az európai szolidaritással. Borgéció képviselő mikrofonon kívül. Az új miniszterelnöknek szeretnék gratulálni, hiszen méltóságot adod egy olyan országnak, egy olyan népnek, amely a nem szokta meg, hogy egyenes gerincű képviselői vannak, és hogy ezek a képviselők eljönnek Európába, és észérveket sorol fel, és egy ilyen érzékeny témában is méltó módon lépett föl miniszterelnök úr egy olyan kötelezettségszegési eljárás témájában, ahol a tények és az igazság erejét hozta fel. A mi országunkban mindenki dolgozik, nagyon fontos ez, és jelentősek a gazdasági és pénzügyi eredményeink, irigyelnek az egyéb európai országok. A európai szintű politikai osztályunk van. Szeretnék köszönetet mondani, mert erőt adott a kormányának, a céljukat elérték, bebizonyították Európa számára a hogy ezek a prédikációk avval kapcsolatban, hogy nem lehet eh, megállítani a földközi tengeri ember áramot, hogy ez fals volt, és lehet, hogy sötét érdekeket szolgált. Megállították ezt a forgalmat, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani, mert arról beszélt, hogy nyitni kell az afrikai országokkal szemben, méltó módon, méltányos módon párbeszédet kell velük indítani. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani ezért az erőért, és azért, hogy a KKV-kat, az olasz és az európai KKV-kat is bevonják ezekbe a tevékenységekbe, tehát ha a, elvetjük a KKV-k magját, csak akkor tudunk előre lépni, és nem pedig az Afrikát kirabló vezetőkkel, szereplőkkel kell együtt dolgozni. Egy komoly kormánynak így kell fölépnie. Folyt képviselő. Honorable Vajg. Folyt képviselő. Herr Präsident! Elnök úr, üdvözlöm Önt is, miniszterelnök úr. Önnek sikerült elérni azt, hogy a földközi tengeren keresztül le lehetett állítani ezt a tömeges inváziót. Ezért köszönetet mondok önnek. Nem titok, hogy az úgynevezett menekült lobby most már nem tud olyan sok pénzt keresni, mint korábban. Önnek ma itt úgy jelenik meg, mint egy törvényszék előtt állna, de ez itt nem törvényszék, hanem itt a remegő örök elitekkel találkozik, akik tudják, hogy pár hónap múlva már nem lesz meg a többségük ebben a házban. Németországban és Európában is meg kellett tapasztaltunk azt, hogy a bevándorlók ezreket ölnek meg, ezt le kell állítani, és akik eh, Lengyelországra, vagy Olaszországra, vagy Magyarországra tekintenek, azok az új eh, jövőt a reményt látják ezekben az országokban. Eh, Teresa Jiménez Becerril. Jiménez Becerril asszony következik. Grazie mille, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, valóban le kell zárni az emberkereskedelmet Afrikában. De sajnos Olaszország semlegességével kapcsolatban nem tudok egyetérteni, ugye Venezuelával kapcsolatban. Én én számomra nagyon fontos Olaszország, olasz gyerekeim vannak, több mint 20 évig éltem Olaszországban és nagyon csalódott vagyok az olasz kormányban. Úgy, lett, úgy tűnik, hogy nem értik, hogy mennyire sürgős megoldani a venezuelai helyzetet. A venezuelai Maduro az embereket, emberekre lő, lövet, Leopoldo Lópezre gondoljon azokra, akiket kínoznak, azokat, akiket megölnek, azokat, akiket, akik Kolumbiába próbálnak meg elvándorolni, és a határon állnak sorba, gondoljanak azokra, akik éhesek. Az egyetlen dolog, ami ahhoz kell, hogy a rossz győzzön, az az, hogy a jók ne csináljanak semmit. Müzelié képviselő következik. Korábban Franciaországban titkár voltam, és Kodazűrnek is voltam korábban képviselője, illetve európai parlamenti képviselés vagyok. Nos, Olaszországgal sok minden közös számunkra. A kultúránk, az akcentusunk, a tengerpartunk. Nagyon sok olasz barátom van, de az, hogy visszahívták a nagykövetet, az azt gondolom, hogy legitim. A háború óta először fordul az elő, hogy ennyire rossz a diplomáciai helyzet kapcsolat a két ország között. Szerintem hamis az, amit úgynevezett Európa barátként itt elmondott. Önök másról sem beszélnek, csak az orosz szuverenitásról. De akkor miért szólnak bele a mi dolgainkba? Például ki fizetett azért, hogy eljött ide Franciaországba? Az olasz, az olasz, külügy, az olasz minisztérium? Vagy az olasz eh, kor, eh, adófizetők? Én azt gondolom, hogy eh, ha ez így van, akkor nem, nem lehet, az törvénytelen, hogy kampányol az állam az adófizetők pénzét. Én azt gondolom, hogy az önök kormányzása illegális, nem hatékony, nem demokratikus, és nem értem, hogy milyen megújulásról beszélőn ezt egyáltalán nem képviseli. Tolja képviselő asszony következik. Signor Presidente, lei avrà... Elnök úr, meghallgathatta itt a teremben a felszólásokat, sokan nagyra becsülik Olaszországot, és nagyon sok elvárás is van Olaszországgal szemben, de ugyanakkor sok csalódás is fölmerül Olaszországgal kapcsolatban, mert objektívan gyengebb, elszigetett lesz Olaszország, pedig az egyik alapító ország, és a jövőt kellene, hogy építse és pontosan a szolidaritás és az egység ellenében lép most föl Olaszország. Remélem, hogy intelligens módon ezt megértette, és most nem örömmel, hanem aggodva mondom ezt, mert szeretném, hogy Olaszország főszereplője lenne Európának, és ne ellensége. Elnök úr, hogyan tudjunk a szavainak hinni, a nagy álmoknak és idézeteknek a földközi tengeren senki nem tette volna meg azt, amit mi megtettünk. De nem csak erről van szó. És ugyanakkor a koherencia, amiről ön beszélt, hol van? idéz néhány dolgot. Nem azt mondom, hogy mi tettük ezeket, mert Olaszország nem ma született Európában, de hogy viselkedtünk itt? Hol van a hitelesség, elnök úr? afrikai alapról beszél, de az önöknél a többség ellene szavazott. A több milliárdos Juncker tervet említette, az önök pártjai ellene szavaztak. Idézte a megerősített együttműködés szükségét, de Olaszország nem vesz részt ebben. A Brexit negatív következményeiről is beszélt. A legnagyobb olasz párt, amely támogatja ezt, az pontosan Farás frakciójában van. Elnök úr, kérem, hogy Olaszországot térítse vissza a helyes útra. Honorable Evangel. Rangel képviselő. Ami nem olasz. Grazie, Presidente. Uh, signor Premier Ministro, Elnök úr, miniszterelnök úr! Nagyon örülünk annak, hogy itt van a parlamentben, és nagyra értékeljük az olasz emberek akaratát. De van valami, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Ha Aldo Móróról beszélünk, szégyenletes, hogy a jelenlegi olasz kormány nem adózik az emlékének, hiszen nem lehet csak a mediterrán térséggel összefüggésben beszélni Aldo Moróról, ő európai. Én portugál vagyok, és el kell, hogy mondjam, ami a venezuelai helyzetet illeti, össze vagyok zavarodva az olasz hozzáállás miatt, hogyan Olaszország viselkedik most Venezuelával kapcsolatban. A Venezuelában lévő portugál közösség az olasz közösség eh, mellett él, nem gondol arra, hogy az olaszok is ugyanúgy szenvednek a Maduro rezsim eh, alatt, hiszen ez eh, az olasz kormánynak erre kellene reagálni azonnal. Steli képviselő. Mikrofon, mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. Egy kérdésem van, kedves Konte elnök úr, mivel nem látom, hogy az Unió képes szolidáris közösségé válni, és megmentesülni a diszkriminációtól a bevándorlás, a migráció, a költségvetési szabályok tekintetében. Nem hiszem, hogy az állampolgári jövedelm, bár nagyon szükség van erre Olaszországban, de megoldja a korábbi Németországban megismert támogatások problémáit. És mivel látom, hogy a szélső jobb egyre megerősödik az Csinkvesztelével szemben, és a saját témáit ráerőlteti a legfontosabb kérdésekben. Ezért a következőt kérdezném, és komoly ez a kérdést, mert félek, hogy a Liga átöleli majd a szélső jobb oldalt is, hiszen egyre inkább fontos számunkra, hogy kormányon maradjanak, és a venezuelai témában is ennek fényében lépnek fel. Milyen tanulmányok alapján, milyen előrejelzések alapján mondja azt, ahogy azt mondta egy interjúban, hogy ebben az évben és a következő években nagyon jó eredményeket tudnak majd elérni. Köszönöm szépen a választ. Szalini képviselő. Elnök úr, jó estét, köszönöm, hogy itt van. Gyakorlatias leszek. Az időmet arra használnám föl, hogy elmondjam, hogy milyen nagy erőfeszítéseket teszünk itt az európai intézményekben azért, hogy a megvalósult, és a sok európai ország részéről többek között hazámból is javasolt projekteket finanszírozni tudjuk. Szeretném elmondani, hogy főleg az utóbbi években megpróbáltunk komoly projekteket felállítani, amelyek megfelelnek annak az igénynek, hogy összekapcsoljuk az országokat, és megfeleljenek a vállalkozók igényeinek. Ezt szeretném elmondani, és azt is szeretném elmondani, hogy aki ezt a munkát végzi, aztán azt látja, hogy az infrastruktúrális minisztere jobban odafigyel az egyéb témákra, témákra, mint erre a munkára. Ismételten kéri a kormányuk, hogy legyünk türelmesek, mert majd az idő megmutatja, hogy mennyire nagy lehetőségekkel rendelkezik ez a kormány. Ezért most provokációval fogok élni különleges gazdasági elméleteket dolgoztak ki, főleg a fizetésekkel kapcsolatban. Hogyha vissza kellene adni a szükséges forrásokat ennek a kormánynak, ennek az országnak, akkor alakítsanak ki egy fix kamatos támogatást, hitelt, és a saját pénzükből fizessék majd ezt vissza. És akkor meglátjuk, hogy hogy teljesít az ország. Viatti képviselő. Presidente, jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Konte úr, nagyon unalmas lesz az, amit majd mondok. Tria. Tria, 5 per 8 per Salvini, 4 per 4. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy a miniszterek tanácsából hányszor hiányoznak az olasz miniszterek. Ennyiszer hiányoznak. Munkáról beszélünk, fiatalokról, fiatalokról beszélnek, a közlekedésről. Ezek az emberek sosincsenek ott kérenek bocsánatot az olasz polgároktól, kérenek bocsánatot az európai és az olasz polgároktól. Olaszországnak szük, az Európának szükség van Olaszországra. Olyan kormány kell, olyan olasz kormány, amely jelen van Európában. Erről kéne beszélni, ezt kéne megmagyaráznia. Önök nem is, nincsenek is jelen ezeken az üléseken. Egy idézettel zárnám, Sanremo-ból. Mamut nyerte a Sanremói fesztivált, azt mondta, hogy nehéz úgy élni a világban, hogyha nincs meg a büszkeség. Próbálja ezt ki. Kérje, nézze meg, elnök úr, hogy mennyire nincsenek jelen a képviselők sem ebben a tisztelt házban, ebben a teremben. Kérem, hogy olyan nyelvezetet használnak, amely megfelel a hely szellemének, hogyha a képviselők nem megfelelő nyelvezetet használnak, akkor kénytelen leszek szankciókat szankciókat megfoganatosítani. Marias képviselő következik. Köszönöm szépen. Conte miniszterelnök úr. Ha olyan kedves lenne és felvenné a fejhallgatót, Szóval, Konte úr, egyetértek azzal, amit mondott Európa jövőjével kapcsolatban. Szolidaritásra is szükség van a védelem és a biztonság területén. Ön is tudja, hogy Törökország még mindig fenyegeti Görögországot és eh, Ciprust. Állandóan megsértik a légterünket, megsértik a területi vizeinket, eh, a eh, kizárólagos gazdasági övezetet Ciprusban szintén megsértik. Görögország támogatást kért a török fenyegetéssel szemben, és Ciprust is meg kell védeni a természeti erőforrásokat. Az ENI olasz vállalat eh, mindenek előtt eh, az, amelyik eh, használni akarja ezeket a természeti erőforrásokat, és Törökország fenyegeti az ENIT is Cipruson. Itt most szeretnék hallani valamit öntől, hogy támogatja Görögországot és Ciprust Erdogan és Törökország fenyegetésével szemben. A görög emberek ezt elvárják, és ciprusi barátaink is. Jakob Csics képviselő. Üdvözlöm Önt, miniszterelnök úr, remélem hallja, amit mondok. Köszönöm, hogy ellátogatott ide számomra. Ez egy meglepetés volt, mondanék én is, egy pozitív meglepetés. Isztriában, ahogy mondani szokták, egy fecske nem csinál nyarat. Azt gondolom, hogy mindenképpen jól megállap, jó együttműködésre van szükség az Adriai tengeren, együtt kell működni Szlovéniával és Horvátországgal. Nos, számomra is fontos az Európai Unió bővítése. Kérdésem, hogy az önök kormánya az isztriai olasz kisebbségre vonatkozó támogatást csökkenti-e? Nagyon fontos például a kétnyelvűség. nyelvűség milyen terveik vannak a két nyelvűséggel kapcsolatban, az olaszokra gondolok, Szlovéniában, illetve Horvátországban, hiszen szükségünk lenne erre a támogatásra. Még egy kérdés. Elképzelhető-e, hogy egy olyan városnegyedet újítanának fel, amelyet Európának, az európai néneknek dedikálnak? Dorfman kollég. Tisztelnök úr, nagyon helyesen hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a szabad mozgás. Egyetértek ezzel. A legnagyobb nyelvi kisebbséghez tartozom Olaszországban, amely a határhoz közel él. Ugyanakkor az úgynevezett biztonsági törvénytervezet, nagyon sokat beszéltek erről és a migrációról is, de a dekrétummal kapcsolatban, hogyha egy tanuló, aki, vagy aki dolgozni akar, külföldre megy, vesz egy autót, vissza akar jönni Olaszországba, akkor ezt az autót lefoglalják a határon, és 700 euró büntetést kell, hogy fizessen. Maga szerint ez jogos, egy ilyen intézkedés, ez kompatibilis a szabad mozgás nagy ideájával? Tarabella képviselő. di... Nagyon örülök, hogy ma meghallgathattam önt. Salvini alelnök úr, aki itt volt a parlamentben nemrég, egy olyan ülésen, ahol döntés született az állampolgárok érdekeitől, de mindez távol volt a tévékameráktól. Az a benyomásom, hogy a kormányon belül hasonló módon lép tovább. Keveset kell dolgozni, sokat kell beszélni, sokszor kell megjelenni a tévében, és meg kell határozni, hogy a nagyon rossz olaszországi helyzetét kik a felelősségek. Menekültek afrikaiak, homoszexuálisak, franciák, Európa és saját maga. A régen a kommunistákat és a zsidókat, a cigányokat hibáztatták. Ez egy olyan fajta politika, ami egyértelműen a fasizmusra emlékeztet. Tönkretette Olaszországot, több ezer olasznak a háborút követően emigrálnia kellett azért, hogy egy pozitív jövőt találjon. Kérem, hogy ezeket ne felejts el. Honorable Chico. Eh, Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy fontos arra emlékeznünk, hogy hazánk egy recesszió időszakát éli. És eh, elnök úr, sajnos nem hallottam, hogy iparpolitikáról, kereskedelmi politikáról beszélt volna, és azt se hallottam, hogy a vállalkozásainkat említette volna. Azokat a kereskedelmi megállapodásokat, amelyeket Európa most köt, ez exportot, importot, az ország növekedését jelenti. Úgy gondolom, hogy ma Olaszországnak, nem tudom, hogy egyetérte velem, arra van szüksége, hogy csökkenjenek az adók, hogy a vállalkozásainknál a munkaerő költsége csökkenjen, csökkenjen az adóteher, és hogy föladjuk a támogatás oktatási politikát, hiszen azoknak semmi értelme, illetve csak annyi eh, értelme van, hogy esetleg a szegénységet föl lehet ezekkel számolni, és az egyenlőtlenségeket. Elnök úr, erre szeretnék választ kapni öntől. Bresszó képviselő. Señor presidente del Consiglio. Tisztelt miniszterelnök úr, hogy néhány kolléga, nem csupán olaszok, már elmondták, mi itt projekteken dolgozunk, olyan projekteken, amelyek Olaszországnak és Európának is jót tennének. A földközi tengert összekötő magas kapacitású közlekedési útvonal, amit nem eh, Torino-Lyonnak hívnak, az egy olyan projekt, amelynek az lenne a célja, hogy a földközi tenger környékén az összes, az összes kikötővárost, az összes kapcsolási pontot fejlesz. Említette, hogy a kormánya végzett ugyan egy költséghaszon elemzés, de ez valójában inkább bohózatszerű. Úgy tűnik, hogy 150 évig tartana a megtérülés, 150 év, a 150 éves évfordulóját nem sokára megüljük annak, hogy elkezdtünk gondolkodni erről a projektről. Kérem szépen, jó lenne, hogy európaiként gondolkodna, jó lenne, nem csak az olasz nem, nem csak az olasz szempontokat venné figyelembe. Köszönöm. Korácsa Biltosz. Köszönöm szépen. Svédországban választottak meg, de büszke vagyok arra, hogy olasz vagyok. Úgy tűnik, hogy Olaszországban egyre kevésbé vagyok ismert. Olaszország nagyon sokat dolgozik, nagyon nagy a szíve, de amikor, az, amikor a gyermekek meghalnak a tengeren, akkor mi a helyzet az emberi értékekkel? Mit tud Európa a közös jövőnkről? Úgy tűnik, hogy Olaszország alatt e-, elfogy a talaj. Figy- nagyon aggasztó az, hogy a gazdasággal hogy bánnak. E-, Olaszországban recesszió van. Miniszterelnök úr, a fiatalok munkát kérnek, nem pedig alamisnát. Méltóságot kérnek, nem propagandát. Kérdésem, hogy ide figyel egyébként, kérdésem, hogy milyen választ kíván adni a munkanélkülieknek, az ad, azoknak, akik hatalmas adóssággal küzdenek. Családokra és vállalatokra gondolok. Figyel rám? Köszönöm. Aggaszt az is, hogy, mennyi, hogy az a szuverenitási amivel a kormánya küzdön, azt gondol, el szigeteli Olaszországot. Az olaszok olyan országot szeretnének, amely képes hidakat építeni, nem pedig árkokatás. Képes erre, de egyedül nem. Olaszország bizonyos szempontból jó irányba halad, de a szolidaritást párbeszéddel lehet elérni, nem pedig sértegetésekkel. Kérem szépen, hagyják abba ezeket az abszurd szomszédvitákat, azzal, hogy elszigeteljük magunkat, nem haladunk előre. Szövetségeket kell, ki, szövetségeket kell ö, kötni, de Gászperi és mások ránk figyelnek ránk, úgyhogy meg kéne változtatni az, út, az útvonalat. hvala za besedo. Eh, torej gospod prime minister govorite o Elnök úr, szolidáris Európáról beszél, olyan Európáról beszél, amely egységes, amely kapcsolatokat épít, ugyanakkor a parlamenti elnök és ön is olyan módon beszél, ami azért a gyűlöletet idézi, mint hogyha azok az áldozatok, most Beszavicáról beszélek, mint hogyha nem lett volna értelme az ő áldozatuknak. Pedig nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unióban a történelmből tanuljunk, és ezek az áldozatok, akik az életüket adták, azért adták az életüket, hogy ma békében élhessünk, beleértve Szlovénia és Olaszország határterületét is. Úgy gondolom, hogy Fontos ez, és le kell jelenni, hogy mondjon emiatt. Allora, questo era l'ultimo. Akkor ez volt az utolsó felszólalás, és most hát sajnos ennyi viták is vannak, holnap pedig szavaznunk kell, nem tudok mindenkinek eleget tenni, több mint 50 képviselő kért szót, több időt adtam. Konte úr, öné a lehetőség, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Néhány felszólalás, a politikai témát említett, a politikai vita a demokrácia része, üdvözlöm, akkor is, hogyha élénk, és néha kemény. Más felszólalásokat nem is kommentálok, mert egyértelműen az volt a cél, hogy nem csak, hogy engem megsértsenek, hanem az egész népet, akit én képviselek. Volt, aki olyan bátor volt, és ezt most teljesen nyugodtan mondom, Tajani elnök úr, sőt, egy frakció vezető is, tehát egy frakciót képviselő személy is azt mondta, hogy bohóckodás ez az olasz nép képviseletében. Én nem érzem magam bohócnak, nem vagyok bohóc. Büszke vagyok arra, hogy egy egész népet képviselek. Büszke vagyok arra, hogy az olasz nép változási igényét tudom itt tolmácsolni, és büszke vagyok arra, hogy egy olyan kormánynak a politikai vonalát tudom bemutatni, amely nem egy bóc kormány, mert nem lobbiknak ad választ, és nem üzleti értekeket szolgál. Lehet, hogy inkább akik lobbikat és üzleti érdekeket képviselnek, inkább őket kellene bohócoknak nevezni. Azt mondták, és itt is úgy gondolom, hogy fontos egy őszinte és éles politikai vita. Azt mondták, hogy szégyellem kell magamat egy olyan beszélkedés töredék miatt, ami Merkel kancellár asszony és közöttem folyt le. Akkor szeretném elmondani annak, aki azt mondta, hogy én nekem szégyellem kell magamat, hogy lehet, hogy a múltban egy olyan politikai pártnak volt a képviselője, amely az értékelés szempontjából más rekordokat súrolt. Továbbá ez a harmadik aspektus, ami véleményem szerint nem tartozik egy nagyon őszinte, bár élénk éles vitához. Az is elhangzott, hogy minisztereim nem vesznek részt az Európai Minisztertanácsi üléseken. A kormányomat nem képviselik az Európai Minisztertanácsi, Európai Miniszteri üléseken. Hát nem én szeretném megtanítani önöknek, hogy hogyan működnek az európai intézmények, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kormányt egy államtitkár, egy más szintű képviselő is képviselheti, és mindig jelen voltunk az európai asztalnál, mindig jelen voltunk az összes európai tanácsülésen Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy még őszintébb és még közvetlenebb legyek, hogy ön egy pártot képvisel, amely a múltban nem képviselte megfelelően az EMA ügyében az érdekét az Olaszországnak, és még ma is képviseljük ennek a következményeit, fizetjük ennek a következményeit. Elnök úr, és most rátérnék. Vengo vengo invece alle questioni. És most rátérnék elnök Danti képviselő mm, normálisabb nyelvezetet használjon. Scusate. Elnézést. Elnézést, elnök úr, elnézést kérek. Mindenkit arra kérek, hogy eh, ne használjon nem megfelelő nyelvezetet. Mindent el lehet mondani, bármilyen politikai elvet lehet vallani, de az a lényeg, hogy ne sértsük meg eh, a, a nép által legitim megválasztott képviselőket, és ne sértsük meg az olasz köztársaság tanácselnökét, miniszterelnökét sem, akit mi hívtunk meg, mi hívtuk meg, úgyhogy mindenkitől azt kérem, hogy helyesebb nyelvezetet használjon, és főleg a honfitársaimat, az olaszokat kérem föl erre. Köszönöm szépen, elnök úr, és akkor most rátérek a fölmerült politikai kérdésekre is, néhány nagyon érdekes konkrét kérdésekre szeretnék választ adni. Ciprus, Görögország támogatása. Szeretném elmondani, hogy január 29-én Nikóziában voltam, és más hét dél-európai ország képviselőjével együtt egy végső sajtótájékoztatót is tartottunk, és így támogattuk Ciprust. Voltam ott, támogatom Ciprust. A többi kérdések tekintetében olyan dolgok hangzottak el, amelyek szégyenletesek. Azt mondják, hogy hagyjuk, hogy a gyermekek meghalljanak a tengerben. Hát ez egy annyira súlyos, fals felvetés, ami példanélküli. Mondtam korábban is, az a kötelezettségünk, hogy tájékozódjunk, hogyha itt beszélünk. Az előbb is mondtam, mi mindig pontosan azért avatkoztunk be, hogy a legsérülékenyebb személyeknek támogatást biztosítsunk. A legnagyobb, sürgősebb helyzetben is azonnal biztonságba helyeztük a nőket és a gyermekeket. Más hajókra átkerülhettek ők, és kiköthettek. Hogyha ezt sikerült megoldanunk, az pontosan azért volt, mert mi konkrét szolidaritást kérünk. Európában az elvekről át kell térni a tényekre és következetesen kell föllépnie a többi országnak is. Franciaország, a francia kérdés. Több alkalommal is kinyilatkoztattam, Olaszország nem csak gazdasági, hanem kulturális kapcsolatokkal rendelkezik, nagyon régi hagyományokra tekintett vissza. Most, hogyha csak egy vitába bele kötünk, bele akaszkatunk, az egy őrült dolog. Integrált a mi gazdaságunk, a kultúránk, úgyhogy semmi nem jogos abból, ami elhangzott. Dimájó alelnök úr egyébként bejelentette, hogy az a találkozó, amit néhány sárga melényes vezetővel szervezett, ott politikai vezető minőségében tartotta ezeket a találkozókat, úgyhogy ez egy olyan dimenzió, amely a politikai dialektikához tartozik és lehet, kétségbe lehet vonni a döntéseket, de akkor is ezek legitimek. Venezuela. Valami olyasmi hangzott el itt is, ami abszolút fals. Olaszország támogatja Madurot. Olaszország nem ösztönzi az elnöki választásokat, hogy én azt mondtam, hogy nincs, nem sürgős ennek a megoldása. Hát az összes nyilatkozatunk pont az ellenkezőjét mondja. Maduro, a Maduro rezsim egyáltalán nem kap támogatást Olaszország részéről. Elnöki választásokra van szükség. Az egész Európai Parlament is elismerte, mi nem küldtünk senkit, mi nem mondtuk azt, hogy eh, demokratikus legitim elnök lenne Maduro elnök, hanem minél előbb azt kérjük, hogy eh, elnöki választást eh, írjanak ki, szabad, átlátható választásokat minél előbb írjuk le, pontosan azért, mert szenved a nép. És egyszerűen nem gondoljuk azt, hogy ehhez az eredményhez úgy lehet eljutni, hogyha valakit elnöknek elismerünk, akit ő magát önjelölt elnökként lépett föl, sőt úgy gondoljuk, hogy ez lelassítaná azt a folyamatot, ami gyors demokratikus megoldáshoz vezethet. Aztán szóba került a gazdaság, és az a tény, hogy rákérdeztek arra, hogy Olaszország miért nem szentel több figyelmet az európai szintű iparpolitikára. Mi elismertük a Juncker terv fontosságát, ezt én is mondtam, mindig is támogattuk azt, hogy nagyon fontos az Európai Uniós iparpolitika. És jeleztük azt is, hogy fontos egy euróövezeti költségvetés stabilizációs funkcióval is kell, hogy ez rendelkezzen. A gazdaságpolitikai témáknál és a szociálpolitikai témáknál maradva, Olaszországban ugye azt mondják, hogy nincs növekedés, de hát a múlt gazdaságpolitikáért mi felelünk. Egy kicsit talán korai lenne értékelni egy olyan gazdasági lépésnek a hatásait, ahol most hozzuk az intézkedéseket, amelyek most lesznek hatályosak, amelyeket most vezetünk be. Én pontosan egy olyan gazdasági növekedésről beszéltem, amely 2019 második félében indul be. A mi gazdaságpolitikánk, a mi intézkedéseink az első hónapokban nem tudják meghozni a kívánt hatást. És hogy mi nem figyelünk oda a termelésre, a termelési rendszerre, hogy mi nem teszünk meg mindent a befektetési területeken az előbb is mondtam már, ez teljesen hibás. Dolgozunk ezen, csak annyit mondanék, hogy csak példaként. Tegnap három dél-olaszországi régióban jártam, ahol a többi régióhoz képest még alacsonyabb a gazdasági növekedés, nincs szociális fejlődés, azért, hogy három fejlesztési szerződést írjunk alá. Bazilikáta, Molíza és Sardinia, ez a három régió. A kormánynak nagyon pragmatikus, gyakorlatilag a megközelítése, és mindenképpen azt keressük, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a gazdaság növekedést az összes bevezetett intézkedéssel. Az állampolgári jövedelem is le- lehetett volna egy segélyjellegű intézkedés, sokat beszéltek erről. Azért beszélek erről az intézkedésről, mert ez egy kicsit katalizálta a közvéleményt is. Ez az intézkedés lehetett volna csak egy kiadás, egy segélyjellegű intézkedés, de valójában egy megállapodáson és a szociális inklúzió célján alapul azért, hogy nagyon sok embert, itt 5 millió szegény emberről van szó, akik közvetlenül érdekeltek, akik most teljesen kirekedtek bármilyen szociális gyártási munka rendszerből, mechanizmusból, és a hármas cikk kettes pontja alapján az olasz alkotmányról beszélek, nincs valós lehetőségük arra, hogy a ország gazdasági, politikai, demokratikus, szociális életében részt vegyenek. Köszönöm, elnök úr. Grazie. Köszönöm. Köszönöm az olasz miniszterelnöknek, hogy elfogadta meghívásunkat, és elnézést kérek, hogyha esetenként nem idevaló módon szólították meg. De hát amikor, amikor érdekesek a meghívottak, és érdekesek a témák, akkor mindig felélénkül a vita is. És nagyon érdekes természetesen az, amikor az EU jövőjéről van szó. panie i panowie dobry wieczór! witam serdecznie tych którzy opuszczają bardzo proszę o ciche opuszczenie. kérem hogy akik elhagyják a termet ezt lehetőleg csöndben tegyék meg. az inta és az econ szakbizottságok javaslatára, amit tegnap délutáni ülésen bejelentettem, 24 órás határidőn belül senki nem emelt kifogást. A az eljárási szabályzat 105. cikk értelmében, tehát elfogadottnak nyilvánítjuk a javaslatokat, és holnap február 13-án fogjuk ezeket közzétenni. Egy érzemektől túl fűtött, heves vita zajlott ez előbb, de most átérünk a következő napi rendi pontra, az EU és Szingapur közötti szabad kereskedelmi megállapodásra. A vita alapját David Martin jelentése alkotja, amelynek tárgya, tehát az EU és Szingapúr közötti szabadkereselmi megalapodás, emellett van egy ajánlás, illetve eh, az EU és Szingapúr közötti beruházási megállapodásról szóló ajánlás, eh, és a negyedik pont Martin úr jelentése, ugyancsak a beruházásvédelmi megállapodásra egy állásfoglalás, Antonio López Isturiz White úr szintén a Szingapur közötti partnerség és együttműködési megállapodásról készített egy ajánlást, és ugyancsak White úr készített jelentést ugyanerről a megállapodásról. Az első felszólalunk David Martin, az előadó parancsolja.